Herren Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kedves képviselőtársak! Szeretném üdvözölni Önöket. Változás állt be a napirendben ma reggel. Csütörtökön tudnunk lesz egy rendkívüli ülése a külügyminiszterek tanácsának. Abban a témában úgy gondoltuk, mi is tárgyalunk Ukrajna ügyéről, az ukrán nagykövetett és Vigand urat, a külügyi szolgálat felelős tisztviselőjét, és üdvözlöm körünkben, hogy együtt ítéljük meg a helyzetet Ukrajnában. Tehát ez egy új napirendi pont, köszönöm, hogy elfogadják, közlendőm nincs. Szavazások napirendi pontjánál tartunk tehát. Állásfoglás Éler kollégám tollából Éler úr. Van-e hozzáfűzni valója a témához, illetve a szavazáshoz? Itt van. Nem akarom hosszú magyarázatokkal fárasztani önöket, ám ez az első kapcsolatrendszer a külügyi bizottság, külügyi szabadság és a szedek között konkrétan akartunk külpolitikai lépéseket tenni. Tudják, hogy a biztonságpolitika ügyében idén a szükségességét határoztuk meg, bizonyos olyan abszurd tevékenységekre vonatkozó kiírásokról szóltak, ezek, amelyek fél éven belül sem voltak elindítóak, tehát megakadályoztak bennünket ezek a szabályok. A határvédelmi missziók Grúziában és Ukrajnával kapcsolatban kudaszba. Sajnos elmegy a mikrofonja az előadó. egy éven keresztül kell a kiírásokon dolgozni, és aztán hét különös típus, nyolc különös színben, különös színben érkezett meg az operatív műveletekhez a beszállított ö, ö, termékek, amelyek hát a kiírás alapján kerültek beszerzésre. Hát ezzel foglalkozni kell, és ezért a Költségvetési Bizottság, illetve az elnök figyelembe ajánlottam, és ez módosítását kívánja meg a pénzügyi tervezésnek is, és ez nagyon fontos az Európai Unió külső missziónak hitelessége szempontjából. Köszönöm. További hozzászólót nem látok, akkor tehát szavazhatunk. Ki támogatja a kettes pontot? Ellene szavazók elfogadtuk akkor okafogyottá válik az egyes módosító. Így módon elektronikusan szavazhattunk az egész állásfoglalásról, megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás van. Lezárom a szavazást. 44-en mellette szavaztak, 3 ellen ketten tartózkodtak, gratulálok az előadónak. Greszla asszony, elibe bocsátjuk most. Négyes napi rendi pont. Mentesítés 2013 vonatkozóan külügyi szolgálat. Anneli Jetemeki az előadó. Ám Askevicius úr fogja őt helyettesíteni. Ahogy bejelentették, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom a lehető legjobb módon helyettesíteni kolléganőmet, Jetemeki asszonyt, aki sajnos már nem tudott eljönni a mai ülésünkre. Először is kollégám szeretne a többi kollégának a különböző frakciókból az értékes hozzájárulásáért köszönetet mondani. Támogatja a módosítók túlnyomó többségét. Anneli örül annak, hogy a főpolitikai erők hasonlóképpen látják ezt a kérdést. És a négyes fejezetben a 2013-as javaslatnak örül, ugyanakkor ami az IPA kiadásokat illeti, itt a hiány továbbra is fennáll. A bizottság a jövőben a hibák elkerülése véget remélhetőleg egy új számítási rendszert vezet majd be. Továbbá Annelit aggasztja a, agatják a korrupciós vádak, amelyek az EULEX Koszovót sújtják. Remélhetőleg a vizsgálat minél hamarabb kezdetét veszi, és remélhetőleg a parlament, mint költségvetési hatóság teljes mértékben tájékoztatást kap. Zéro toleranciát kell a korrupció és a csalás esetében alkalmazni. Örvend annak a ténynek, hogy ez már a harmadik költségvetési év, amelyben minden eh, hiba, nagyon különösebb hibák nélkül hagyja végre a külügyi szolgálat a költségvetését. Ugyanakkor aggályat fejezi ki Jatemáki asszony a földrajzi és a nemekkel kapcsolatos egyenlőtlenségek miatt, amelyek megfigyelhetők a személyzeti helyzetnél. Ugyanígy a menedzseri struktúrában is megfigyelhetők problémák, és a magas szintű posztok túl nagy számban vannak jelen a külügyi szolgálatnál. Hangsúlyozza azt, hogy a különleges megbízottak kapcsolódjanak be a külügyi szolgálat munkájába, mert véleménye szerint így az intelligensebb költségvetés fokozható lenne, és a külügyi szolgálat következetesebben járhatna el ennek kapcsán ennyit szeretett volna Nelly megosztani velünk. Köszönöm szépen. Mikrofont kérünk. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék Jetem Jatemaki asszonynak, az előadónak köszönetet mondani a véleménytervezetért. Nagyon jó volt, a lényege dolgokat tartalmazta. Hangsúlyozni szeretném először is, ami a mentesítést illeti a végrehajtó ügynökségek vonatkozásában. A korrupció témájában egyértelmű az álláspontuk. Ami Koszovót illeti, a semlegességet tiszteletbe kell tartanunk. A általánosságban szeretnék köszöntet mondani a kollégának a beadott módosítókért is, szerintem gazdagítja a dokumentumot, különös tekintettel azokra, amelyek jobb koordinációt szeretne, a szolgálatok megosztását a gazdaságban, és rugalmasabb pénzgazdálkodást a válságkezelésre. Ami az SEAE-t illeti, a számvevőszék ajánlása, amelynek értelmében nagyon nehéz a különböző pályázatokat kezelni a, a különböző közbeszerzési pályázatokban. Nem csak a pénzügyi szabályokat kell tiszteletbe venni, tartani, hanem hogy az Európai Unió delegáció vezetői is így járjanak el. Ami a módosító indítványokat illeti, különösebb nehézséget nem látok, kivéve a hatos módosító esetében, a néppárt álláspontjával ellentétesnek tűnik, de majd még meglátjuk. Még egyszer köszönöm a módosító indítványokat a kollégáknak, és gratulálok a kiváló munkához a kollégáknak. Ja, vielen Dank auch an die Berichter. Köszönöm szépen az előadónak. Jetemeki asszonynal elméletileg mind a két jelentés esetében egyetértek. Természetesen úgy, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a közös külpolitikával kapcsolatban általános fenntartást fogalmaztunk meg. Az EULEX Koszovóval szembeni korrupciós vádakról volt egy meghallgatás, úgyhogy minden bizonyal a következtetéseket ebből le kell vonni. Ami pedig ami pedig az eszközök egyszerűsítését illeti, ugye delegációvezetők által a külügyi szolgálatnál ezt mindenképpen végre kell hajtani, és felhívnám még a figyelmet arra, hogyha az a célunk, hogy a külügyi szolgálatnál dolgozók, vagy a delegáció vezetők legyenek a felelősek a költségvetés végrehajtásáért, akkor a parlament a külügyi szolgálat szabályozása miatt nem kap lehetőséget arra, hogy a költségvetést ellenőrizze. Ezt pedig tévesnek tartom, többek között azért, mert a költségvetési eh, ellenőrzési jog az egyetlen kötelező joga a parlamentnek. Köszönöm. Austrovicius. úr, ötös pont bizottsági költségvetés. Hm? Ah, das war auch für die Kommission. Das war... Egyben van az Európai Bizottsággal, jó. Annál jobb. Ki akar hozzászólni? Senki. Február 9-én fogunk Strasbourgban szavazni erről. befut, akkor megkapja majd a lehetőséget. A nagykövet úr viszont itt van, egy pár bevezető mondat élnék. Tudjuk, mi történt csütörtökön. 14 ember halt meg Mariupolban, 30 ember halt meg Mariupolban, és egyértelművé vált, hogy a szeparatisták orosz fegyverekkel, sőt, személyi támogatással bírnak, és a négy külügyminiszter napi találkozóin tett erőfeszítés, és az ott megkötött megállapodás, ez a szabályozás, hogy a nehéz fegyvereket visszavonják, és ez lenne az előfeltétele az állam és kormányfők találkozójának, ezzel meghiúsult, megállapítható az is, hogy az esemény oda vezet, hogy a szepretesek kifejezetten úgy nyilatkoztak, hogy nem készek tárgyalni, nem akarnak tárgyalni, és egy nagy offenzívát indítanának, nem csak ezen a fronton, hanem az egész térségben. Mariupol döntő fontosságú pont azért is, mert a krími útvonalat is ellenőrzi Mariupolból az a cél, hogy ne tehát, hogy Ukrajna területén maradjon, ez volna a cél, a májusi választási eredmények és az októberi eredmények egyértelműen szólnak erről, a megoszlásról, tehát nem lehet beszélni itt, ez esetben szó sem lehet arra, hogy orosz ajkúakat szabadítanának fel, tudnék nem orosz ajkú a lakosság többségeit, úgyhogy jogra ez mindenképpen agresszív cselekmény. És a szeparatisták egy jó rész orosz útlevéle rendelkező személyek, és az egész megoldást úgymond kiéresíti. Ez a lépés így módon nem áll fenn a lehetősége annak, hogy egyedi határok meghúzásával oldjuk meg ezek a problémát. Természetesen ez nem a végpontja a folyamatoknak. Nagyon súlyos válság lehet kialakulóban, ezzel szembe kell néznünk. Az a tény, hogy a külügyminiszterek tanácsa összehívásra került, talán mutatja, milyen nagy súlyok ezek az események, és milyen mérhatóak azok az elemzések, amelyek ennek a negatív voltát emelik ki, annak a forgatókönyvnek, amit most vázoltam. Ez azt jelenti, hogy azok az elképzelések, amelyek a külügyi szolgálatban alakultak ki megoldásként, hogy ezt, a, és amelyet a külügyminiszterek tanács elét tártak volna, annak érdekében, hogy normalizáljuk folyamatosan a kapcsolatokat Oroszországgal, most ismét háttérbe kerülnek. Azok az Európai Parlamenti törekvések, hogy lépésről lépésre végrehajtsuk a Minszki megállapodást, és a szankciókat fokozatosan visszavonjuk, most ez ellenkezőre fordult. Ezért örülök annak, hogy egyes tárgyalások és félreértések, amelyek diplomáciai szondon alakultak ki, most világos sá váltak, világosá vált annak fontossága, hogy a szankciókat meg kell hosszabbítani, ez egyértelmű lesz, a külügyminiszterek előtt lesz. Tehát ez, ez álláspont erősödik egy héttel, ugyanakkor azon is el kell gondolkozni, nem kéne merlegezni, nem csak föntartjuk, hanem erősítjük a szankciókat. El tudom képzelni azt is, hogy a külügyminiszterek tanácsa azt úgy is nyilatkozhat, hogy felkéri a bizottságot, gondolkozzon azon, hogyan festenének a még további szankciók, amelyek oda vezethetnének, a pénzügyi szektorban valósulnak meg, mert ez fáj a legjobban az orosz félnek. Meglátjuk, hogy mi történik aztán ezzel párhuzamosan Moldáviában. Egyesek jelezték, hogy hogy a transznyelző területekkel és Moldávia kapcsolatban is dönteni kell. Néhány héttel ezelőtt sokan úgy gondolták, hogy egy containmentre lehetőség van, tehát hogy lehet tartani a quo-t, el lehet szigetelni a harcoló feleket egymástól, szét lehet választani. Hát ez teljesen világosá vált, honnan is táplálkoznak a, a harcias intézkedések. Ezt maguk a szeparatisták is bevallják egyébként, kiáll mögöttük, és mindeközben egyre súlyosbodik az oroszországi politikai diskurzus, és érkeznek nehéz fegyverek, nem csak maguk nehéz fegyverek, hanem orosz sorkatonák is, az orosz federáció sorkatonái is ott vannak ukrán területen, működtetik ezeket a fegyvereket. Hát ezt le kell szembenézzünk ezzel a helyzettel, és ezek a nehézségek oda vezetnek, hogy az eddig optimistább elképzelések és tervek, amelyek itt ott megfogalmazottak, hogy az oroszokkal lehetne tárgyalni, és tovább lehetne lépni, hát ezek most ismét háttérbe kerülnek. világosá vált, hogy nem lehet párhuzamosan haladni ez eseményekkel. Nagyon sok persze olyan téma van, amit az oroszokkal közös érdekként határozható meg, ám csak akkor, hogy Oroszországban ismét a nemzetközi jog érvényesül, majd is betartják ezeket a jogokat, akkor kerülhetnek ezek napirendre. Egymás után kell, hogy következzenek ezek a dolgok, és nem párhuzamosan egymás mellett. Egyik dolog, tehát a másik után lehet csak. És ezt világosá kell tegyük azért, hogy Moszkvában nehogy félreértsék a dolgot, nehogy úgy lássák, hogy business as usual van, megy, megy minden tovább a maga útján. Az állásfoglalás, ami a plenárison megfogalmazott, szintén így határozza meg e problematikát, és ezeket a lépéseket követeli meg. Azt javaslom, hogy először Vigandur megjött, először Jelezev úr, nagykövet úr, kapja meg a szót, néhány percben tájékoztat bennünket a helyzet állásáról, majd vigandur, és aztán egy oké, rövid elemzést közöl velünk, amelyet aztán meg tudunk vitatni, azzal a cél, hogy a további lépéseinket elhatározzuk. Nagykövet úr, öné a szó. A búcsúft. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Prokúr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Először is szeretném megköszönni, hogy felvették a mai rendre az ukrán helyzetet az ukrai nemzet súlyos szenvedéseken megy át. Oroszország agresszív, terjeszkedő politikának köthetően. Orosz rakéták továbbra is uh, ukrán családok életét követelik meg. Több ezer ember veszette el házát, lakását, és uh, nyomorúságra szorult. Az elmúlt napokban pedig Ukrajna uh, felháborító terrorista cselek cselekmények áldozata volt. Volomahában egy, egy buszt lőttek ágyúval, aztán Donetskben, most Mariupolban látható az, hogy, súly, hogy sűrűn lakott békés városban 30-an haltak meg, köztük gyerekek, és több mint 100 sebesült elszámolunk, miközben 12 ezer ember ö, volt a tüzérségi támadás területen. Mindez az úgynevezett Donetszki és Luganszki népköztársaság vezetőinek szavai mellett, akik szombaton azt mondták, hogy a Mariupoli offenzíva járul majd legjobban hozzá az ő cigaikhoz. Sem elítélő, sem gyászoló szavak nem érkeztek az orosz vezetéstől, csak egy cinikus deklaráció Lavrov minisztertől, aki azt mondta, ha Kiev elfogadta volna Putyin béketervét, úgymond tervét, akkor a Donetszki, a Mariupoli tragédiákat el lehetett volna kerülni. Az én Putyin terv, csak hogy megjegyezzem, egyet jelentene az ukrán területek megszállásával és az ukrán állami szuverenitás elvesztésével. Kérdésem az, hogyha Lavrov deklarációja vajon nem nyílt zsarolása? Ha Oroszország nem sértotta volna meg Ukrajna területi épségét és szuverenitását, akkor nem volna Európában most háború. Ha Oroszország vállalta volna teljes felelősségét a Minszki megállapodás betartásáért, akkor nem volna most egy halott sem Ukrajnában. Ha Oroszország megállította volna a reguláris katonai egységek és nehéz fegyverek beáramlását Ukrajnába, akkor nem ágyúznák most a lakott területeket terülőste szervezetek Ukrajnában. Biztonsági szolgálataink bizonyítékkal bírnak arról, hogy Oroszország részt vett a terrorista támadások előkészítésében, Ogyesszában, Harkovban, Mikolajevben. Oroszország nem csak fegyvert szállít, és nem csak katonákat ad rendelkezésre, hanem terrorista tudást is. A Mariupoli emberiségeni bűncselekmények más ne, megnevezett tragédiákkal együtt bemutatták a az úgynevezett Donetszki és Luganszki népköztársaság terrorista természetét mutatja. Tegnap az ukrán kormányt felkérték, hogy a hágai bíróság előtt a 2014-15-ös terrorista cselekvésekről, illetve abban tárgyalásban lépjen fel, amely ítéli a két népköztársaságot, mint terrorista szervezetet. Oroszország el kell döntse, hogy vajon támogatja-e tovább a nemzetközi terrorizmust. Miközben Oroszország tovább támogatja a terroristákat, és a legfejlettebb fegyverekkel rendelkező orosz katonai egységek részt vesznek az ágyúzásban, Oroszország felelősséget kell vállaljon az erőszak eszkalációjában, és a, a Debalcova, Donetsk, Mariupol és több más ukrán városban a civil áldozatokért felelősséget tegyük őket. Épp most is folynak ö, véres harci események a Donetszki térségben. Ezért Oroszországnak a következő órákban először is azonnal felelősséget kell vállalni, és felelős lépéseket kell tenni azért, hogy megállítsa a harci cselekményeket. Oroszország elnöke személyesen, megismétlem személyesen és nyilvánosság előtt el kell ítélje a terroristákat azért, mert ágyúzzák Mariupolt, és fel kell hívja őket arra, hogy a Minszki megállapodás béketervét kövessék. Másodszorban Oroszország fel kell hívja a terroristákat arra, hogy tartsák tiszteletben a tűzszünetet. Harmadsorban azonnal ülni a oldalú kontaktcsoportnak, hogy a, a Minszki memorandumnak megfelelően a tűzvonalból visszavonják a harcban álló egységeket. Negyedsorban garantálni kell, hogy a terroristák vonják ki ebből a demarkációs vezetből a nehéz fegyvereket, a tüzességi fegyvereket. Parancsok kell adni az orosz harci egység, a katonai egységeknek, hogy fejezzék be a harci tevékenységet, és ki kell vonni őket az ukrán területről. Hatodik pont. Azonnal be kell fejezni a nehéz fegyverek, katonai utánpótlás és katonai egységek átlépését Ukrajnába. Helyre kell állítani az orosz-ukrán határ mellett Ukrajna szuverenitását, és be kell vezetni az OECD monitoring mellett a határőrizetet, és végül nem utolsóban minden, a határőrösták minden foglyot és túl szabadon kell bocsájtanak a nemzetközi hunerős jogszabályoknak megfelelően. Oroszország és oroszok által támogatott terroristák pedig azonnal be, végre kell hagyják a Minszki megállapodást teljes mértékben és jóhiszeműen. Elnök úr, mit várunk a nemzetközi közösségtől? Egy. Először is. Hogy a szankciók politikáját tartsák fenn és erősítsék, hogy Oroszország megfizesse árát annak, hogy destabilizálja a térséget. További szigorú intézkedéseket kell bevezetni, ahogy ön is említette elnök úr, pénzügyi ágazatú beli energetikai a magas technológiai cikkek bevitelét tilt, tiltó, a vízum nem megadása Putyin elnök környezetének, és további lépéseket lehetne tenni. Például a, 2018-as FIFA labdarúgó világbajnokság rendezésének jogát megvonni Oroszországtól. Aztán Ukrajnát teljes mértékben támogatják a politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius és katonai segítségnyújtási beleértve ebbe a segítségbe, valamint hosszú távú, erőteljes diplomáciai nyomás kell gyakorolni Oroszországra, hogy tényleges párbeszédbe kezdjen. Minden provokáció ellenére Ukrajna, Ukrajna elkötelezett híve a békés megoldásnak. A Minszki megállapodás az egyetlen út a béke felé, ezért hiszünk abban, hogy a külügyi tanács rendkívüli ülése, amelyre úgy is utalt elnök úr, arra utasítja majd a külügyi szolgálatot és a tagállamokat, hogy további szigorú intézkedéseket vezessenek be Oroszország ellen. Ez a megközelítés megfelelne az Európai Parlament által január 15-én elfogadott állásfoglalás szelleméhez igazodna. Nagyon fontos, hogy hogy a kremlin hatóságokkal ne az epizment politikáját folytassuk, mert ez alásná hazám területi épségét és szuverenitását. Ez a békülékeny epizment politika csak olajat öntene a tűzre és fokozná a az agresszor éjségét. Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék még valamit megállapítani. Nem tudom elfogadni, nem tudom elviselni, hogy Oroszország azt a benyomást próbálja kelteni, hogy nincs benne ben a konfliktusban. Igenis részes ennek a háborúnak, részes a konfliktusnak, ezt Oroszországnak el kell ismernie, és így felelősséget kell vállalni a megoldásért is. Nem szabad kívülállóként tekinteni a saját magára, mint aki nem tudja befolyásolni az eseményeket. Ez a e, valóság elfátyolozásának a korábbi KGB módszere amit nem fogadhatunk el. Vigand úr, köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi mondata kapcsán szeretném a figyelmet felhívni arra az egyértelmű nyilatkozatra, amelyet szombaton adott ki a fő képviselő a Mariupoli események kapcsán mutatott arra, hogy Oroszország milyen jelentős befolyást gyakorol a szeparatista vezetőkre, és felszólította Oroszországot, hogy mindenféle katonai, anyagi támogatással hagyjon fel, ne támogassa továbbiakban a szeparatistákat. Ugyanígy említést tett a Mariupoli támadás tragikus következményeire, és arra, hogy az ilyenfajta események elkerülhetetlenül rontják az EU és Oroszország közti kapcsolatokat, tehát kétség kívül nem eh, beszélhetünk a megbékélés politikájáról, ahogyan azt eh, a nagykövet is elmondta, és eh, a főképviselő egyértelműen fogalmazott, egyébként egy rendkívüli külügyi tanácsot is összehívott erre a hétre. A helyzet kéleződött, ahogyan azt a nagykövet is elmondta. A civil áldozatok tragikus események áldozatai olyan, egy olyan időszakban, amikor a helyzet de eskalációja kezdetét vette, ugyanakkor a katonai lépések intenzívebbé váltak. Emellett pedig további offenzívákat jelentettek be az Oroszország által támogatott szeparatisták. Mindenre reagálni kell megfelelő módon a külügyi tanács részéről, és februárban, amennyiben a helyzet nem javulna, az Európai Tanácsnak is reagálnia kell majd erre a csúcson. Az ukrán hatóságok kimondták, hogy a szeparatista erők orosz egységek támogatásával működnek. Több mint 2000 katona jelent meg a Dombász medencében és egyéb térségekben. További további terrorista természetű incidensek is bekövetkeztek egy bírósági épület előtt robbanás következett be, egy vasúti hidat is elpusztítottak, és ezek sajnos arra utalnak, hogy a helyzet kiéleződik, nem pedig az ellenkezőről tanúskodnak. Poroshenko elnök részleges mozgósítást rendelt el, ezt a parlamenti szavazáson még meg kell erősíteni és több mint százezer katonát fognak behívni különböző szakaszokban. ezer ember volt kénytelen otthonát elhagyni, tehát az emberi áldozatok, a humán következmények nagyon jelentősek. A humanitárius segélyezés mértéke ezért növekedett. Holnap Szilianides biztos Petrovba látogat, és jelzi, hogy az Európai Unió és a tagállamok humanitárius segélyeket juttatnak el az érintett térségekbe, beleértve olyan térségekbe is, amelyek nem Kiev ellenőrzése alatt állnak. Ide tartozik Mariupol is. Ez a konvoj egyébként kommunikációs támogatást is nyújt, de az Európai Unió támogatása főleg a legrászorulóbb lakosságnak szól. A diplomáciai erőfeszítések is folynak, természetesen ezek főleg az eddig ismert formátumban zajlanak. Mikrofont kérünk. konstruktív lépések történtek Berlinben a január 12-i egyeztetést követően. A helyszínen azonban a helyzet más, másképpen másról tanúskodik. A fő diplomáciai erőfeszítések arra összpontosulnak, hogy a nehéz fegyvereket vonják ki a térségből, és egy azonnali tűzszünetet mondjanak ki, de rendkívül sajnálatos, hogy a politikai retorika nem ennek megfelelően alakult. A helyszínen az események másképpen zajlanak Poroshenko elnökkel és Szergei Lavrovval az Európai Unió egyeztet, és a külügyi főképviselő január 24-i nyilatkozatát, nyilatkozatáról tájékoztatták őket. Az OECD állandó tanácsa is ülésezni fog, az ENSZ biztonsági tanácsa is egy rendkívüli ülést hívott össze, és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése is ma egyeztet az Orosz Föderáció szavazati jogáról, arról, hogy visszakapja az Orosz Föderáció szavazati jogot vagy sem, de természetesen ezen eseményeket beárnyékolják a, ezen közelmúltbeli incidensek és a helyzet romlása. Elnök úr, ha megengedi, akkor röviden felhívnám a képviselők figyelmét a reform folyamatra is, ugyanis az eseményekkel párhuzamosan természetesen van egy új kormány, amely kötelezte magát a reformok mellett. Európa számít is ezen reformokra, és támogatja ezeket a reformokat. A 2015-ös költségvetési törvényt decemberben fogadták el, és ez messze menően tükrözi az új kormány prioritásait, és bevezet decentralizációs lépéseket is az adózási rendszerbe. Ezek rendkívül fontosak. Lehetővé teszi a jogszabály 2005 2015. februárjában a jogszabály felülvizsgálatát a Nemzetközi Valuta Alappal és a Nemzetközi Közösséggel egyeztetve, ugye ezen szervezetek támogatják a reform lépéseket, folynak az egyeztetések egy új makropénzügyi csomagról is, amelynek az Európai Unió is részese. Az Európai Parlament elé és a közeljövőben eljut majd ez az anyag. A jogalkotási a legislatív jogszabályok még nem jutottak elég messzire. Egy törvény tervezett a helyhatósági választásokról minden bizonyal a közeljövőben elkészül, és ez egy jó lépésnek minősül. Ami az alkotmány megreformálását illeti, voltak módosítók, amelyeket Poroshenko előterjesztett, ugyanakkor szavazásra még nem került sor. A Velencei Bizottság is értékelte ezeket, és remélhetőleg az értékelés további támogatást nyújt. Ami az EU-t illeti kulcsfontosságú, hogy az alkotmányozó bizottság minél hamarabb összeüljön. Fontos, hogy átlátható legyen ez a folyamat, és kitérjen a decentralizáció kérdéskörére is, amelyet össze kell kapcsolni egy inkluzív nemzeti párbeszéddel. Ezek ugyanis az Európai Unió politikai üzenetének kulcs elemei, és belpolitikai intézkedések is szükségesek, hogy az évek során felhalmozódott sérelmeket orvosolják. A korrupció ellenes lépések, amelyeket a múlt évben meghoztak, ezeket a parlament októberben fogadta el, beleértve a Nemzeti Korrupció ellenes Hivatalról szóló jogszabályt. Az OLAF főigazgatója részt vett a Nemzeti Korrupcellenes Hivatal felállításában. Arra számítunk, hogy nyáron megkezdheti munkáját ez a hivatal, ami pedig az igazságügyi reformot illeti. Az Európai Parlament erre is mindig hangsúlyt helyezett az Ukrajnával kapcsolatos viták során. Vannak már az igazságszolgáltatásról készült jogszabálytervezetek, január 13-án kerültek ezek megvitatásra. Egy bizottságot a Rada ki is nevezett, amely külügyi szakértőkkel együtt a két javaslatot vizsgálja. Az egyik javaslat ugye az elnöktől, a másik a parlamenti képviselőktől érkezett. Mi arra hívjuk fel az ukrán felek figyelmét, hogy az Európa Tanács véleményét kellőképpen vegyék figyelembe. Végezetül, ami a műsorszórása a közszolgálati média reformját illeti, a média szabadság szavatolása érdekében további lépések szükségesek. A média szabadságért illetékes bizottság korábbi elnökétől jöttek javaslatok, vannak kételjeink ezzel kapcsolatban. Szeretnénk pozitív közszolgálati kapacitást képíteni Ukrajnában. Szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy mindez egy sokkal szélesebb körű reform törekvés kontextusába helyezendő, és a reform folyamat majd egy nemzetközi reformkonferencián kerül megvitatásra tavasszal. Ami pedig a biztonsági szektor megreformását illeti, az Európai Unió tanácsadó delegációja támogatja ezt. Ezzel az áttekintéssel szeretném lezárni az ismertetőmet, de amennyiben volnának kérdések, nagyon szívesen megválaszolok bizonyos kérdéseket, amelyek az energia, illetve a kereskedelem kérdésköréhez kapcsolódnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. 14-en kértek szót, ezért mindenkit arra kérnék, hogy fogadják el azt, hogy itt lezárom a jelentkezők listáját, és mindenki csak egy percet kap. Máskülönben nem, tudjuk, nem tudunk mindenkit meghallgatni. Plenkovics úr az első jelentkező, aki a, az Ukrajnával foglalkozó delegációnk elnöke. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy összehívta ezt a vitát Ukrajna témájában. Mert biztonsági szempontból eh, eh, teljes mértékben elítélem a Mariupoli támadást, nagyon sok a civil eh, áldozata és sebesültje a delegáció nevében az áldozatok családjának és az ukrán kormánynak is együttérzésemet szeretném kifejezni. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy csütörtökre összehívták a külügyi bizottság ülését. Erőteljes üzenet Oroszország számára, hogy a korlátozó intézkedéseket szigorítjuk, mert egyértelmű a kapcsolat a katonai intézkedések és az orosz szeparatista tevékenység között. Ez el kell, hogy jusson a kremben mindenki számára. Csütörtökön amikor az első társulási bizottság előkészítő ülése lesz, várom a kollégák hozzászólását a vitához. Köszönöm szépen. Grazie. Io credo che... Köszönöm a szót. Én úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy nap mint nap csak egyre rosszabb a helyzet, ha fogalmazhatnék így, most már elengedhetetlenül szükséges, hogy valamilyen tárgyalásos megoldást találjunk. Csak egyszerűen valahányszor ilyen diplomáciai lehetőség reménye felcsillan, akkor gyakorlatilag soha nem sikerül véghez vinni. Ezt az utóbbi napok eseményei is alátámasztották. Úgy gondolom, hogy egyrészt egyszerűen elvisel, elfogadhatatlan az a helyzet, ami a Krímfélszigeten kigyer, kialakult, és ahogyan ezt Moszkva, ahogy Moszkva viselkedik. Főleg azért, mert főleg Ukrajna európai integrációs szándéka a NATO-ba való, a NATO-hoz való csatlakozás tükrében. Úgy gondolom, szükség van arra, hogy valamilyen tárgyalási, tárgyásos megoldás legyen, azt hiszem Európa és az Egyesült Államok segíthetne ebben. Európának össze kell fognia, és másrészt úgy gondolom, hogy nagyon óvatos törekvéseknek voltunk eddig csak tanul, tanúi. A külügyi és védelmi politikának nagyon fontos lenne mellátni a feladatát. Bátorságra és elszántságra van tehát szükség. Köszönöm. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is frakcióm nevében én is együttérzésemről szeretném biztosítani Ukrajnát, illetve az érintett családokat Ukrajna keleti részén. Nagyon érdekes, hogy az RSI misszió vezetője maga is szándékos támadásnak minősítette ezt a lakó területek ellen rakétákkal, bombákkal. Terrorista támadásról van szó, megpróbálják Mariupol polgári lakosságát megfélemlíteni, több mint 30-an haltak meg, több száz sebesültről van szó, köztük nők, gyerekek a világ bármelyik más területén ezt háborús bűncselekménynek minősítenék. Úgyhogy nagyon várom az ICC ügynök képviselőjét. A római statutum sajnálatos módon nem került aláírásra, de nyilván utalunk erre, és reméljük, hogy teljes mértékben kiderítik mindezt. És nagyon remélem, hogy főleg az úgynevezett Donetsk és Luhanszki köztársaság vezetése is az EU-nak az amerikai példát kell követnie, és az Oroszország elleni szankciók területén megfelelően eljárni. Azt gondolom, hogy már említettem, hogy erőteljes, nagyon erőteljes üzenetet kell közvetíteni Moszkva felé, hogy a bankrendszerünkkel a továbbiakban nem tarthatnak fel kapcsolatokat. Ezen kívül frakcióm nevében felszólítanám a NATO, illetve az EU tagjait, hogy járjanak el úgy, ahogy Oroszország, hogy az ukrán hadsereget katonai eszközökkel lássák el, hogy az orosz agresszióval szemben felléphessenek. Egy-két tank szerintem sokat segítene a kelet-ukrajnai és a Krimfélszigeti hadjáratok során. De rendkívül módon sajnálom azokat az ártatlan áldozatokat, akik a terrorista támadások során veszítették el életüket. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm a szót, elnök úr. Tényekről kell beszélnünk. A félszigetet még mindig megszállták, még mindig anektálták, még mindig folyik a harc, Ukrajna keleti területén, és Mariupolban és a régióban még folynak a harcok. Ennek következményekkel kell járnia, legalábbis szankciókkal, ugye hallottunk erről már a kollégám hozzászólása során is, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan. Oroszország agresszívan lép fel, a Minszki egyezményt csak papírformában ismerik, úgyhogy fel kell lépnünk, úgyhogy nagyon fontos, hogy a főképviselő javaslat találjon elő, és a miniszterek beleegyezzenek. Köszönöm. Köszönöm, Elnök úr, egy katonai konfliktusban a civilek halála mindig megéri azt, hogy megváltoztassuk a rendet. Először is el kell ítélnünk ezen gyilkosságokat, és követelnünk kell, hogy mindenki fizesse meg az árat, de mindenki tegye ezt meg. Mert nem vagyok biztos abban, hogy ez megtörténik, ugyanis a parlament elnöke kiadott egy közleményt, amelyben elhamarkodottan kijelentette, hogy az orosz fél követte el ezeket az atrocitásokat, még mielőtt elítélte volna ezt. Nagyon nagy az orosz ellenesség itt ebben a szakbizottságban, ebben a ciklusban semmit nem számít, hogy nem is tudjuk, hogy ki követte el mindezt, így nem tudjuk megfontoltan elemezni a helyzetet. Az se érdekel senkit, hogy 500 bányász rekett az ukrán hadsereg egyik támadása következtében egy bányában Donetskben, csak úgy tűnik, hogy az számít, amikor Oroszországra mutogathatunk. És itt mindez nem is azért fontos, hogy mit jelent az Oroszország számára, hanem azért, mert saját magunkat áltatjuk, csak azok, azok beszélnek, akik nem akarnak egy jó szomszédi megoldást találni és megbékélést a helyzetre. Mezelics. Meszerics úr. Uh, first of all, we would uh, argue... Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözöljük az alelnök asszony a főképviselő nyilatkozatát, egyetértünk vele. Ezen kívül mi is együttérzünk az érintett családokkal, először is Mariupolban, de Ukrajna egész keleti területén is. Üdvözöljük azt a tényt is, hogy rendkívüli külügyi bizottsági ülése kerül sor, és biztosak vagyunk benne száz százalékban, hogy most van nagy szükség Európa részéről az egységes fellépésre. Egyébként Oroszország örökön örökké játszhatja ezt a játékot, hogy akkor ki szólal fel az Európai Unió Európa nevében. Ebből következik, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy egyetlen egy tagállam sem kezd közvetlen bilaterális tárgyalásokat Oroszországgal, mielőtt még bármi elharapodzik. Legyen az kis ország, a saját hazám, vagy bármilyen más Európai Uniós tagállam. Még egyszer el szeretném mondani, együttérzésünkről szeretnénk biztosítani mindenkit, akit érint az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény, és fel kell vállalnunk felelősségünket. Köszönöm. Thank you, German. Uh, first, what Köszönöm a szót. Először is, ami Mariupolban történik, egyáltalán nem meglepetés, már várható volt. Másodszorban Mogherini, Schulz, és Irisiev nagykövet is azt mondja, hogy saját terroristái léptek fel, ez teljesen naív. Ez az orosz propaganda megerősítése, és nem szabad ezt így folytatnunk. Ami az állásfoglalást illeti, esetleg szerdán születhetne ez meg, mert folynak ezek az ilyen tárgyalások, Nos, megerősíteni az üzenetünket, de nem hiszem, hogy elítélésre volna a továbbiakban szükség, már abból van elég, inkább tettekre van szükség. Sajnálom, hogy az Európai Parlament általános januári állásfoglalását a szeptemberihez képest enyhítette, a SWIFT-et törölte, és hogy a főképviselő másképp fogalmazott, mert Oroszország ösztönzésként foghatja fel, hogy tovább megszállja Ukrajnát. A további szankciók, további háborút szülnek, így is értelmezhető ez. Mindenkinek le kell ülni az asztalhoz, szállítani kell fegyvereket, a NATO, vagy bárki más, aki ezt megteheti Ukrajna számára, hogy védekezhessenek, mert egyébként lerohanják az oroszok Ukrajnát egyes stratégiák szerint 9 hónap alatt. Ami a Luhanszki és a Donyenszki köztárságot illeti, terrorista szervezetnek kell nyilvánítani őket. Köszönöm. Köszönöm. Én csak csatlakoznék hangommal azokhoz, akiket nem vezet félre az orosz tevékenységek sora és az álszentség. Nem csak az oroszok álszentsége, hanem a mi táborunkban is. Vannak önök, akit a Gazprom fizeti a zsebét, nálunk is vannak ilyenek. Eljött ide annak, hogy cselekvések következzenek, ne csak üres beszéd. A cselekvés pedig szankciót jelent. Azt jelenti, hogy határozottan megmondjuk ki az agresszor, és világosan megmondjuk azt is, hogy ez nem csak egyfajta házi sütetű probléma, ami ott Ukrajnában lábra kapott, Kelet-Ukrajnában, hanem bizony világos orosz beavatkozás jelei szembeötlőek. Nem tehetünk úgy. Nem mond, a, nevén kell nevezni a dolgokat, nem lehet mismásolni. Dziękuję panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm nagykövet úr. Köszönöm itt a szakbizottságon elmondott szavait teljes mértékben egyetértek önnel, és mindazokkal, akik beszéltek ön után, Tenok úr, Szárius Volszki úr, Van Bálen úr, Anna Gommes asszony. Nyilvánvaló, hogy lépnünk kell a szavaktól a cselekvések felé. Elég visszatekintenünk saját politikánkra, a mézes madzag meg a bot közül körül túl sok volt a mézes madzag, ideje, hogy a bot is dolgozzon. Eljött az ideje annak, hogy a szankciók súlyát éreztetjük, és arányba helyezzük a moszkvai lépések súlyával. A szankciókat ö, meg úgy kell megszervezni, hogy úgymond vízhatlanok legyenek. És ha Oroszország tovább lép, mi is tovább tudjunk lépni a szankcióinkkal. Oroszország már meglépte a magáét, mi meg továbbra is késlekedünk. Szerintem térünk vissza a cselekvések útjára, és tervezzük meg a további lépéseinket. Ne feledkezzünk meg a Krímfélszigetről sem, mert megszállt terület. Egyfajta hibrid háború van kialakulóban egy olyan országban, amely Európa szomszédja. Úgyhogy nem beszélni kell most már, hanem lépni is, beleértve a katonai segítségnyújtás eszközeit is. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Fokozódó orosz agressziót látunk a, szomszédokkal szemben, ami Mariupolban most történt, a megállíthatatlan orosz agresszió jele. Elnézést, hogy ezt kell mondanom további szankciókat kell megterveznünk Oroszországgal szemben, Oroszország megpróbál megkerülni. Azt várja Oroszország, hogy az a fenyeget Oroszország, hogy ha szankciókat, szank, akkor nem foglalják el Kievet, hogyha nem vezetünk be további szankciókat. Ez nyilvánvaló zsarolás Kievvel, Kiev megszállásával zsarolnak a szankciókat most már bolykották kell fokozni, ez egy politikai vállalás kell legyen. Ha úgy látjuk, hogy Oroszországot nem állítják meg a gazdasági szankciók, akkor legyenek sportszankcióink is. Elnézést, de a Szocsi eh, téli olimpiátikokkal az orrunknál fogva vezettek bennünket. 2018-ban labdarúgó világbajnokságot akarnak szervezni az oroszok, meg egy csomó más sportbajnokságot. Ha komolyak vagyunk, akkor fokozzuk a szankciókat. Többért többet elv negatív értelemben az, amikkel irányítani bennünket, és Nadia Szávcsenkót pedig szabadon kell bocsájtani, orosz agresszorok ejtették fogul, Ukrajna hőse, szabadságot, szabad, szabadábra kell bocsájtani. Um, thank you. Um... Köszönöm. Kedves kollégák! A Minszki megállapodás aláírása óta félrevezetnek bennünket, az appeasement, a megbékítés politikája Oroszországgal szemben bizony nem működik. Oroszország ö, különös politikát űz, egyes államok kétoldalú megállapodásra törekszenek vele, de mindez ne tévesszen meg bennünket. gondoljuk azt, hogy Putyinnal lehet észszerűen tárgyalni, és tisztességesen. Újra és újra tanulmányokat adta annak, hogy ez nem lehetséges. Nem szabad enyhítenünk a szankciókat, épp ellenkezőleg fokozni kell ezeket. A Putyin támogatóit pedig az EU-ban fekete listára kell tenni. A SWIFT rendszerrel és minden eszközzel fel kell lépnünk annak érdekében, hogy végsősoron az Európa tanácsbeli tagság felfüggesztésével hogy Oroszországot megfékezzük, tudással és akár fegyverekkel is támogatni kell Ukrajnát. Az úgynevezett Luhanszki és Donetszki népköztársaságokat pedig világosan terrorista szervezetekként kell meghatározni. Ukrajna egy agresszióval szemben harcol, amelyet egy sokkal nagyobb és erősebb ország követel lenne, amely nehéz fegyverekkel, sorkatonasággal támogatja a terroristákat. Kötelező, hogy támogassuk Ukrajnát ebben a helyzetben. A saját jövőnkről is szó van. Señor Brock, usted... Brock úr, ön elmondta ezt, és teljes mértékben egyetértek önnel, Oroszország része ennek a konfliktusnak. Sőt, itt egy olyan konfliktusról beszélünk, amelyről nem mondhatjuk, hogy orosz vagy orosz ország támadása lett volna Ukrajna ellen, hanem ebben az ukránok is részt vesznek. Más kérdés, hogy azon ukránok, akik részt vesznek a konfliktusban, ők logisztikailag és operatív szempontból Moszkvából kapják az irányítást. Nincsenek kétségeim e felől, de ezt úgy felvázolni, mint egy külső agresszió egy, táma, egy országgal szemben, ez azt jelenti, hogy megfeledkezünk arról, hogy vannak belső tényezők is. Tehát szerintem itt egy agresszióval van dolgunk, ez számomra teljesen világos, de az is világos, hogy orosz támogatásról beszélünk. Persze itt nem az a célunk most, hogy stratégiailag elemezzük a helyzetet, hogy most Kievet támadják, vagy Európával ez egy erőpróba akar -e lenni, de szerintem Oroszország a konfliktus része, és számomra politikusként meglepő, hiszen úgy tűnik, hogy csak az egyik felet hallgatjuk meg. Nem akarom persze azt mondani, hogy a két felet, két fel között egyenlőséget vonjunk, hiszen egyértelmű, hogy Ukrajnát támadták meg, és Oroszország a támadó fél, de Oroszország létezik, Oroszország egy hatalom, és itt senki sem hallgatja meg Oroszországot nem, is, nem tudom, hogy az AFET bármikor is meghívást küldött volna az orosz fél képviselőjének, hogy meghallgassuk, mi a mondani valója Oroszországnak. Nem azért, hogy egyetértsünk Oroszországgal, hanem hogy mi a mondandója. Évekkel ezelőtt egy az izraeli hadsereg egy képviselőivel beszéltem, egy tábornokkal, Lefele aki azt mondta, hogy a békét az ellenféle kell megkötni, és meg kell hallgatni az ellenfelet. Ebben az esetben a palesztinokra utalt, akiket terroristáknak tekintenek. Nos, hát akkor hallgassuk meg a másik felet, hiszen nem lehet külpolitikát kidolgozni úgy, hogy csak saját magunkról beszélünk. Következésképpen elítélni bárkit is, vagy diszkvalifikálni bárkit, csak az hiányzik szerintem, hogy teljesen egyedetek legyünk saját magunkkal, hogy hadat üzenjünk Oroszországnak. De szerintem ez teljesen abszurd. És, elnök úr, ez nem azt jelenti, hogy egyetértek Oroszországgal. Nagyon is határozottan ellenzem azt, hogy csak az egyik felet hallgassuk meg. Viszont. Monsieur le Président, euh, je... Elnök úr, úgy gondolom, hogy igazunk van, amikor felháborodunk a Mariupoli eset, eseménnyel kapcsán. Néha kettős mércét követtünk szakpolitikánkain interjún, és a Donetszki bombázás esetében ugyanez volt a helyzet nem szabad kettős mércével mérni. Hogyha valami agresszió, akkor az agresszió nem szabad csak egy irányba ítélkezni. Nincsenek jó halottak az egyik oldalon, és csak rosszak a másik oldalon. Egyébként föl szeretném hívni a figyelmüket, mert legalább tíz példával éltem már manipulációk esetében. Izek Begovics Kusner úr előtt elismerte, hogy manipulálta az eseményeket. Ott volt Temesvár és más esetek. Hitlerrel kezdve a történelem során, ahogyan a Reichstagot felgyújtották, millióféle manipulációra van példa. Úgyhogy ne csak az eseményekre reagáljunk, hanem a megfelelő intelligenciával és távolságtartással ítélkezzünk ott volt ez a háborús cselekmény. A mi a hazánkban van atomfegyver, tudjuk, hogy mi a háború, és tudjuk, hogy mit jelent készülni a harmadik világháborúra ilyen fegyverekkel. Egyszerűen nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek, mert nem akarják az adott helyzetet intelligensen és megfelelő távolsággal tekinteni. Minden csak a másik oldalon van. Nem így kell a békét előkészíteni. Mr. Gala. Thank you. Gáler úr, köszönöm. Valóban Csiszov nagykövetet meghívhatnánk folytatva ezt a gondolatmenetet, ebben tudom, mi lesz a válasza. De van -e itt valaki a teremben, aki azt gondolja, Sajnos mikrofon nélkül beszél a szóló. Van-e valaki ebben a teremben, aki úgy gondolja, hogy egyetlen tank, egyetlen mozsárágy, egyetlen önjáró löveg átmenne a határon, anélkül, hogy az orosz elnök ne hagyná ezt jóvá? Hát nem hiszem. Nevezzük nevén a dolgokat sajnálatos módon. Az orosz elnök, a, aki a háborút kelti, területi nyerességek révén akarja az otthoni háborúját folytatni és igazolni az orosz nyugdíjrendszer elleni harcát, a 4100 orosz áldozatot, az orosz háborús anyák szövetsége szerint, és az árszínvonal növekedését. A belpolitikai bajokat akar orvosolni ezzel a karcsörgetéssel, Margarina asszony konkrét javaslatokkal állt elő, áll kell, hogy előálljon a további szankciók ügyében. Ez a válaszunk. Köszönöm a szót, elnök úr. Rá szeretnék mutatni, hogy két nappal ezelőtt, tegnap előtt volt az 50. évfordulója Winston Churchill halálának. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy ő azt mondta, hogy minden Oroszországgal való aláírt megállapodás annyiba kerül, amennyit, amennyibe a papír, amire leírják. Szerintem ez még mindig igaz, és ezért úgy hiszem, hogy igenis kell tárgyalnunk kell tárgyalnunk, ugyanis tárgyalások nélkül semmiféle konfliktusnak nem tudunk véget vetni. Azonban, ami a szankciókat illeti, valóban további jelentős lépésekre van szükség. A legutóbbi Strasburgi plenárison elfogadtuk az ukrajnai állásfoglalást, amelynek 14. pontjában az áll, hogy az EU tagállamait semmi nem akadályozza meg abban, hogy muníciót és fegyvereket szállítsanak Ukrajnába. És most a tagállamokhoz, és főleg saját hazámhoz, a cseh köztársasághoz, és ennek a köztársaságnak a miniszterelnökéhez fordulnék, ugyanis ő a Pesmergásznak 250 tonna muníciót küldött Kirgizisztánba. A kérdésem tehát a miniszterelnökünkhöz az, hogy mi a különbség a Pesmergászban folytatott terrorizmus elleni harc és Ukrajna között. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek, ugyanis úgy gondolom, hogy sajnálatos módon itt a plenárison is, de itt a szakbizottságon belül is Moszkva álláspontját bizonyos kollégák képviselik. És én úgy gondolom, hogy ez egyszerűen elviselhetetlen állapot. Mikrofon nélküli hozzászólás, hogy személyeskedést nem fogad el a hozzászóló. Nem mondtam neveket, Érem, például folytassa hozzászólását. Elnök úr, ha megengedi, nem mondtam itt neveket. Másrészt viszont azt szeretném elmondani, hogy nagyon szomorúan tudtam meg a múlt héten azt, hogy kollégánk Julius Landsbergis nem léphetett ide be, pedig ennek az országnak az előadója volt, egyértelműek a feltételek, nincs vízeumra szüksége, diplomáciai útlevele van, de nem léphetett orosz területre, és nem tudott kapcsolatot teremteni az oroszokkal, illetve a lehetséges felekkel. Úgy gondolom, hogy ilyen feltételek között azok, akik putyini elméleteket hangsúlyoznak itt, és vannak olyan kollégák, akiket nem engednek orosz földre lépni, hát eléggé szélsőséges a helyzet. Safazin úr, ha azt gondolja, hogy önre vonatkozott az, amit Préda úr mondott, akkor most megkapja a szót. Je, on, on va pas, on va pas être hypocrite, président. Ha nem leszünk itt elnök úr, hipokraták. Én úgy vélem, hogy ez a hozzászólás, vagyis azt akarom mondani, hogy két hatalom áll egymással szemben, hogy Európát irányíthassa, de ugyanakkor egy olyan projekttel szemben is, ami óriási. Én azt mondanám, hogy most Kérem, hogy, hogy ne új beszélbe kezdjem bele, hanem a reflektálna a felvetésre, az öntért kérdésre. Csak annyit mondanék, hogy nagyon egyszerű azt mondani, hogy egy valaki azt mondja, hogy valakit Oroszország embere, én egyszerűen fogalmazok maguk meg Washington emberei. Ez egyszerűen nem méltó ehhez az parlamenthez gyakorlatilag olyan konfliktusról van szó, amely a harmadik világháborúhoz vezethet el minket, és én tudom, hogy miről beszélek. Egyszerűen csak ennyit mondtam. Tudom, hogy miről beszélek. Kollégen und Kollegen, és képviselőtársak, Kap, tartjuk a kapcsolatokat Oroszországgal, többet, jár, többet jártak ott, és Rebecca Harms asszony például kitilt, nem kapott belépési engedélyt, azt követeljük, hogy ezt felfüggesz fel az orosz fél, ezt az elnök ezeket és támogatja ezt a követelést, és levonjuk a konzekvenciákat, hogyha az orosz Oroszágból delegáció elnöke nem léphet be, és nem tudja ápolni a kapcsolatokat Oroszországgal. Aztán Siszev úr azt így hogy Landsbergis úr nem utazhat be Oroszországba, hogy ezt most Preda úr is elmondta. Az Oroszországgal kapcsolatos delegációnk a következő napokban a moszkvai nagykövettelős Csizov úrral egy találkozót tud talán szervezni, és az érdeket képviselő társadalmi körben részt vehetnek majd ezen. Február másodikán vagy harmadikán lesz valószínűleg ez a találkozó ebben az ügyben. Aztán Grossman úr a Zukrán parlament elnöke februárban megjelenik majd a parlamentben, meghívhatnánk őt is, akár a Strasburgi ülése pedig Buskov urat, a Duma külügyi bizottságának elnökét meghívhatnánk. Aztán még kit kéne? Ha egyetértenek, az már valami volna. Hívjuk meg. Puskov urat, a Duma, az orosz Parlament Külügyi Bizottságának elnöket, hogy fejtse ki az orosz álláspontot. Szerintem ez parlamenti képviselők között egy tisztességes eljárás volna. Aztán annyit mondanék, még tennék hozzá NATO úrnak, meg Schaffhausen úrnak. A dolgok sokszor bonyolultak, ám ebben az esetben elég egy, egy, egyértetőek és világosak a tények. Oroszország egy másik állam határát átlépte, és háborút visel egy másik állam területén. A politikai részletek nem olyan érdekesek ezzel kapcsolatban. Oroszország háborúban áll, orosz csapatok vannak a Krímben, Oroszország annektálta egy másik állam egy részét, és Kelet-Ukrajnában háborút visel, most pedig Mariupol irányában tör előre. Ezek tények. Ezeket a tényeket meg lehet állapítani, nem lehet vitatni ezeket, ezért úgy gondolom, hogy ezt az egy, egyforma távolságtartást a két féltől, amit önök képviselnek, én nem oszthatom. Egyik fél háborúba kezdett, a Minszki megalapodást is megsértette Oroszország, és Ukrajna az OECD támogatásával, saját határait, Zebesz támogatásával a saját határait meg kell védje, és ennek ezt lehetőség ezt ebben támogatni kell. E fölött a nagyon sok vitát nem lehet folytatni. Köszönöm szépen az eszmecserét, időben folytatjuk majd, most pedig a napi rend szerint haladunk tovább. Ilyen azt említette, hogy ha senki sem ellenzi a Rada képviselőjének a jelenlétét, azt mondta ugye, hogyha senki sem ellenzi azt, hogy a Rada külügyi bizottságának képviseljen hozzá, itt nem erről van szó, nem egyenlő távolságtartásról, hanem a politikáról. Mindenkit meg kell hallgatni, szerintem az oroszokat is, akikkel egyébként nem értek egyet. De, de elnök, éppen azt mondtam, hogy a Duma külügyi bizottságának elnökét fogom meghívni. Pont ezt mondtam most. Puskov úr az illető akkor hol a probléma? A Duma. Jó, elnézést, rendben. Én a radára gondoltam, radárt értettem. Puskov úr, a Duma külügybizottságának elnöke. Okay, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 7. Menschenrechtsbericht. Hetes pont, emberi új jelentés, parancsoljon. vamos con retraso. Mivel csúszásban vagyunk, rögtön kezdjük Mindjárt meg is adom ennek a szót, Pánceri úr. Bene. Allora, eh, vedo di fare una cosa. Nos, nagyon gyorsan szeretnék eh, beszámolni idei jelentés az emberi jogokról, ami nyilván nem ugyanaz, mint a 2013-as, különösen fontos, ugyanis akkor született, mint a 2012-es jelentés az Európai Unió külszolgálatának tevékenységéről, tehát stratégiai jellegű, az emberi jogokat képviselő részéről, amit beszeretnének indítani az idén. Tehát az emberi jogok központi helye számunkra rendkívül fontos dolog. Mi nagyon sok meghallgatást szerveztünk, a legfontosabb ezek közül a novemberi volt, ahol minden érdekeltet meghallgattunk. Kérem, mindenki maradjon csendbe, hagyják Pánceri beszélni. Continúe. Sí. Kérem, folytassa. Tehát a különböző nem kormányszervekkel, civil szervezetekkel ö, tárgyaltuk meg, hogy ezt a jelentést hogyan állítsuk össze. Úgy döntöttük, hogy tematikai és nem földrajzi jellegű módszert követünk, és így három fő régiót választottunk. Az egyik politikai jellegű, mert nyilván a világ minden országa a, más és más helyzet okán bekerülhet ebbe, és hogy Európa hogyan támogatja az emberi jogok védelmét, és támogathatja ezekkel a nem európai országokkal összefogva. A második oka a gyakorlati választásnak az volt, hogy kb. 150 oldalnyi anyagot kell képviselnünk, és ez rendkívül fontos az Európai Unió szakpolitikái között. De hát sajnos nincs se idő, se hely arra, hogy mindent részletesen kiemeljünk. Aztán a harmadik ok, hogy ugye 2013-as jelentésről beszélünk, és most már 2015 van. Nyilván nagyon sok változás következett be, jó is, rossz is és mivel 2013-ra utalunk, úgy gondolom, hogy ez a legmeggyőzőbb megoldás. Nagyon röviden. Ennek a jelentésnek a struktúrája a következőképpen néz ki. Először, először a bevezető, ez a különböző ö, normákat tartalmazza az emberi jogok terén, aztán az európai politikák ö, terén az emberi jogok helye, az első javaslat az, hogy az Európai Uniós politikákat itt javítani kell, ami az emberi jogokat és a demokráciát illeti. Ez az első rész. A második részben a különböző konkrét eszközökről van szó, amelyet az Európai Unió alkalmaz az emberi jogokra vonatkozó szakpolitikájának érvényesítése céljából, a harmadik területen pedig a konkrét intézkedések találhatók ebben a témában. Végül pedig a konklúziók, ami pedig nem más, mint az, hogy az Európai Parlament ö, ö, támogassa mégpedig jobban az euró, emberi jogokat. Hát elég nehéz volt ez a munka, hiszen körülbelül 500 módosító indítvány született, 25 kompromisszum. A múlt héten ültünk össze az árnyékjelentés készítőkkel, természetesen köszönet segítségükért, illetve a jelentés megfogalmazása során nyújtott segítségükért, hozzárulésükért, sikerült kompromisszumos módosítanítványokat összeállítanunk, ha viszont még vannak nyitott kérdések, természetesen állók rendelkezésükre. Ami a külön képviselőket illeti az emberi jogok területén, a képviselők között a nemzetközi jog, illetve az nemzetközi emberi jog témájában. Ez az Európai Unió emberjogi politikájának része. Mivel ez nem igazán hatékonynak bizonyult, a külszolgálatnak egy listát kellene összeállítania az egész világról, hogy milyen területeken kellene rendszeresen felépni az Európai Uniónak, mert az emberi jogokat veszélyeztetik. Aztán persze vannak olyan témák, amelyekkel külön foglalkoztunk, ezek lehetnek földrajzi jellegűk, közel-kelet főleg, és a Szahara ö, nyugati része. A jelentés újdonsága, itt a kiskorúakra is utalunk, illetve a vallási kisebbségekre, a, a nők elleni erőszakra, legyen az családon belüli, avagy sem, a halálbüntetés elítélése, Törökország, a migránsok problémája, akik ö, ö, politikai menedékjogot kérnek, de nem sikerül ezt biztosítani számukra. Végül pedig az Európai Parlament parlament közi delegációinak felülvizsgálata még egy fontos dolog ebben a témában. Ezzel ugye az Emberjogi Albizottság foglalkozik. Aztán a libe és a deve kapcsán a libe módosítói a nőkre és a gyermekekre vonatkoztak, de ez már benne volt a jelentésben. Ami a devét illeti, külön fejezetet érdemel, és ezt meg is tettük a fogyatékkal élők területe, és ezen belül a gyermekek, a fogyatékkal élő gyermekek helyzete. Nagyon érdekes, még más javaslat is, a zöldeké, például a drónok használata, ami felvetődött, mint kérdés, ami engem illet, a szóbeli módosítóval élnék, jogával élnék. Végül olyan jelentésről van szó, amely az emberi jogokat helyezi középpontba, ennek így kell lennie az Európai Unióban. Mi úgy tekintünk erre, mint a valós élet konkrét fontos aspektusaira, és természetesen az alkotmányos alapokon ö, ítéljük meg. Így átláthatóbb és a lehető legnagyobb területeket felölelő munkát szeretünk volna elérni. Köszönet az árnyékjelentés készítőknek, hiszen nagyon remélem, hogy a Strasburgi februári ülésünkön a lehető legnagyobb támogatást élvezi majd ez a jelentés. Köszönöm. Most pedig az árnyék jelentéstevője a szó. President. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, elnök úr. Én azzal kezdeném, hogy Antonio Panzeri kollégának köszönetet mondok. Köszönöm, hogy elkészítette a tervezetet, de azt is köszönöm, hogy nagyon jó volt az együttműködés köztünk, főleg ami a kompromisszumos módosító indítványokat illeti. Természetesen a többi kollégával együtt dolgoztunk, hogy megvitassuk azt a kb. 28 kompromisszumos módosító indítványt, amit javasolt a néppárt. Én 19-el értettem a 28-ból, erre majd visszatérek később. Én azokat az álláspontokat támogattam, amelyek azon módosító indítványokhoz kapcsolódnak, melyek segítségével jobban figyelembe vehetjük a demokráciát, hiszen én már az első vita során is mecsere kapcsán elmondtam, amikor a dokumentumról beszéltünk, hogy az a szöveg, amiről szavazni fogunk, egyrészt az emberjogi és a demokráciára vonatkozó Európai Uniós politikákról szól. Úgyhogy ezért szeretném mind a két területet megtartani. Ugyanezen módosító indítványok segítségével ismételten megfogalmaztuk erőteljes támogatásunkat az EU részéről, ami az emberi jogokat illeti, Gondolom a zöldekkel egyetértünk abban, hogy üdvözölni kell azt a kiváló munkát, amit az emberi jogok jelenlegi képviselője végzett. A liberális kollégákkal együtt azt a kívánságunkat fogalmaztuk meg, hogy azon dialógusok keretén belül, amelyet a harmadik országokkal folytatunk emberjogi kérdésekben, hatékonyabb munka folyjon. Általánosabban fogalmazva, ami a szocialista és a liberális zöld kollégákat illeti, egyetértettünk abban, hogy milyen fontos és jelentős az, hogy ezen kérdéseket elvetette az ezzel foglalkozó nemzetközi csoport. A szocialistákkal és a zöldekkel egyetértünk az e- a gyerekek, a nők jogainak védelmével. Azonban voltak olyan területek is természetesen, ahol nem értettünk egyet egymással. És mint a néppárt jelentés készítője, bizonyos kompromisszumot nem tudtam elfogadni. A 26-os például, ez a migrációra vonatkozik, és ami a Dublini egyezmény felülvizsgálatát célozta meg. Mi nem értünk ezzel egyet, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezt a libelben kell megvitatni, úgyhogy szerintem a libe ö, képviseltében dolgozó munkatársaink, kollégáink munkáját nem kell elvégeznünk. Aztán ott volt a tízes kompromisszum, amelynek értelmében az Európai Uniónak az emberjogi dialógusok kapcsán, amelyeket harmadik országokkal folytat, általános jellegű megállapítókat kell megfogalmaznia, aztán hogy az jó szándékot és az elkötelezettséget megemlíteni talán nem igazán jó ötlet, mert ezt nem lehet mérni, úgyhogy nem támogatuk ezt a tízes kompromisszumot. Általánosságban fogalmazva, de itt a 18-as kompromisszumos javaslatot is ö, felhozhatnám példaként, nem akartam bizonyos néppárti módosítókat arra felhasználni, hogy hamis kompromisszumokat kössünk. Vannak olyan kérések, amik nem annyira fontosak. Egy olyan kompromisszum keretén belül, amely rendkívül kényes területet érint, de ahol a néppártot egyáltalán nem képviselik. Ezeket a kompromisszumokat teljes mértékben elutasítottam. Ami pedig kollégáim, néppárti kollégáim módosító indítványait illeti, próbáltam a beadott módosító indítványok szellemét megőrizni, és azt javasoltam, és kértem a, a jelentés készítőjétől, hogy tartsa meg ezeket, ahelyett, hogy a kompromisszumos szövegbe csempészni be őket valamilyen nem helyes módon. De egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy ismételten és újra a Nyugat-Szahara kérdését vessük fel. Ennek a jelentésnek a legfontosabb területére, ez elfogadhatatlan. Nagyon sok helyen felvetődik ez a kérdés, és egy kompromisszumos módosító indítványt megfogalmazni kizárólag a Nyugat-Szaharáról egyáltalán nem helyes a jelentés. Amit Tánok úr ö, a Szahelről készített, egyáltalán nem Nyugat-Szaharáról szólt. És végül is ö, a Nyugat-Szaharáról beszéltünk a Szahel helyett ezt a fontos jelentést, ami az emberi jogokról és a demokráciáról szól, nem lehet megint a nyugat-szaharává átvariálni. Hogy megint ezt a Szahara témát feszegetjük, akkor szerintem nem igazán érjük el a célunkat a plenárison. Az 500-ból, az 500 beadott módosítók módosítványból öt legalább ezzel foglalkozik, és ezt értem, hogy a kollégákat ez érinti, de nem lehet ebben a jelentésben mindig csak egyetlen egy helyszínre utalni. Tehát, mivel azt mondtuk, hogy tematikus ez a megközelítés, illetve abban is, hogy, hogy teljes felsorolást készítsünk minden egyes esetről, amely az emberi jogokat érinti. Úgyhogy ezen körülmények között nem tudom elfogadni azt, hogy ahelyett, hogy az általános helyzetről beszélnénk, amely minden országot, minden kényes helyzetet érint, a Nyugat-Szahara kerüljön a vita középpontjába. Lesz még alkalom arra, hogy a világnak ezen a részéről folytassunk vitát. Köszönöm szépen. Howit. Howit úr, szó. Köszönöm. Elnök úr, néhány rövid szó csak. Gratulálok Panzeri kollégámnak egy kiváló jelentés. Szerintem megfelelő döntéseket hozott, tematikus formába öntve a jelentést, inkább, mint sem országról országra módosítva, haladva. Pred úrral nem értek egyet egy országra vonatkozó aggályában, ám fontos, hogy minden országra egyöntetűen alkalmazzuk ugyanazt a módszertant a jelentés keretein belül. Ez kötelező a frakciók részéről is, hogy én módon szavazzunk Különösen támogatom Panzeri úr jelentését a munkavállalójogokkal, az e, egyenlő, házasodó felek egyenlőségével, az EU SR ügyében, aztán az van, hogy az általános preferenciarendszert miképpen alakítjuk, és a szexuális erőszak ügyében, különösen a Szaharov díjra vonatkozó tavalyi döntésünk fényében. Nagyon fontos az 52-es pont módosítása a civil szeretek betiltásáról. Az elmúlt években egyre inkább látjuk azt a tendenciát, hogy a világ több országában civil emberi jogi szervezeteket támadnak, amelyek külföldi támogatást kapnak. Ezért különösen támogatnám ennek hangsúlyozott megjelentését az 52-es bekezdésben. Az emberi jogi aktivisták ügyében hasonlóképpen a 24-es pontban tudjuk, hogy egyes EU delegációk nagyobb hangsúlyt fektetnek ez iránymutatásokra, mint másokra. Egyes EU delegációk aktívabbak a lecsukott emberi jogi aktivisták börtön látogatásában, mások kevésbé. Fontos, hogy a jelentésben megjelenjen, és a közdiplomácia fontossága. Sok esetben a civil szervezeteket kell kapcsolatban bírálnak bennünket, hogy nem megfelelően támogatjuk őket, mások meg szerint túl sokkal, túlzottan, tartsunk egyensúlyt. Aztán Panzerű jelentés azt mondja, hogy a cselekvési terv végrehajtásáról külön jelentés szülessen. Fontos mondani, hogy konkrét, látható elemeket is megjelenítsünk ebben a jelentésben. Két téma még az üzleti és emberi jogok. A 44-es pontban nagyon fontos gondolat fogalmazódik meg, hogy a áldozatok az emberjogi ügyeket akkor be tudják terjeszteni a formulót, hogyha a vállalatok sérték meg ezeket. És a Genfi emberjogi és vállalkozási kongresszuson az ekvadori javaslatokról folyt vita, ami szerint kötelező eszköz kéne bevezetni ebben a témában. Jelenleg különbség van a mi szakbizottságunk és az EU tagállamok körében nézetkülönbség van. Fontos volna, hogy a plenárisan úgy szavazzunk, hogy ebben megerősítjük a saját álláspontunkat, mint amit most a tagállamok vallanak ebben az ügyben. Aztán a fogyatékkal élőkre vonatkozó rendelkezés. A 70-es pontban beszélünk erről, is a monitor, az első monitoring jelentése az EU-nak pontosan e kötelezettségek végrehajtásáról szól, az egyezmények kapcsolatban remélem, hogy ez is a vétad része lesz, nem csak a szakbizottságban, hanem a plenárison is, mert ez is nagyon fontos fókuszpont lehet a jövőben. Egészében azonban nagyon erős jelentés, nagyon büszke vagyok, a Röpáncéri úr az én frakciómból írta meg, és remélem, hogy, sőt biztos, hogy benne, hogy nagy támogatást kap majd a parlamentben. Senyor Tánok. Tanok úr. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Én is uh, szeretnék gratulálni Páncéri úrnak az ICR e részéről. Hans Olaf Henkel az árnyékrendtéstevőnk, de ma nem tudott eljönni, hogy az ő nevében szólnék néhány szót, és a frakció nevében. 14 módosítót terjesztett elő, tehát a kollégák számára ebből kiderül, hogy melyek a prioritásai. Én évek, éveken keresztül nyomon követtem ezen jelentéseket, sőt Richard Howittal a lelnökök voltunk néhány évvel ezelőtt az Emberi Jogi Albizottságban. Az a tény, hogy évenként felmerül ez a téma, azzal magyarázható, hogy az alapvető jogok egy olyan területre mozdulnak, amelyet, amelyet mi inkább szociális vagy gazdasági jogoknak tekintünk. Ugye ideológiailag más meglátásba másképpen látjuk ezt, tehát vannak kételjénk a jelentéssel kapcsolatban, például a biznisz, és a, ugye a vállalatok és az emberi jogok vonatkozása, a 76-os bekezdés például a földfoglalásokkal kapcsolatban. Ugye nemzetközi szempontból ez egy olyan időszak, amikor a terrorista szervezetek vagy különböző szervezetek önkényesen kivégeznek ártatlanokat, keresztényeket, jazidi kisebbséghez tartozókat, nőket rabszolgasorsba döntenek olyan mértékben, ahogyan azt a középkor óta nem tapasztalhattuk. Tehát erre szeretnénk inkább a hangsúlyt helyezni, mint egyéb gazdasági kérdésekre. A frakciónk hagyományosan nem kollektívan tekint olyan kérdésekre, mint a szexuális vagy reproduktív jogok, vagy az azonos neműek közötti házasság. Tehát kollektívan, frakcióként nem dolgozunk ki álláspontot erről. Persze ezek lényeges kérdések, úgyhogy mindenki lelkiismeretének megfelelően szavaz majd ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, Ausztravicius kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE frakció aktívan részt vett az egyeztetésekben, és mi is részt vettünk a kompromisszumos szöveg kidolgozásában, úgyhogy kb. 30 módosítót nyújtottunk be a, a létező szöveghez. Gratulálni szeretnék Pancéri úrnak, aki véleményem szerint nagyon pozitív légkört teremtett, így könnyű volt a legjobb kompromisszumot megkeresni. Persze nem minden frakció találta meg azt a kompromisszumot, amelyet szeretett volna, de úgy gondolom, hogy a szöveg nagy része kielégítő számunkra, és elégedettek lettünk vele. Az ALDE 9 módosítóval ért egyet, és úgy vélem, hogy a szöveg egésze tükrözi és elismer nagyon fontos tendenciákat az emberi jogokkal kapcsolatos szakpolitikák terén a harmadik országokra vonatkozóan. A jelentés maga egyszerűbbé vált, és a minősége is jobb, javult a korábbi évekhez képest. Az igazság az, hogy a 2014-es jelentésre érdeklődve várunk, hiszen az emberi jogok az emberi jogokkal kapcsolatos szakpolitikák terén történtek fejlemények. Például, ha megnézzük azt, hogy szomszédos országok például Ukrajnával szemben milyen agressziókat követtek el. Határozott megközelítésre van tehát szükség a 2014-es jelentése kapcsolatban, de elnök úr összefoglalásképpen azt hiszem, hogy minden okunk megvan arra, hogy elégedettek legyünk ezzel a kompromisszumos jelentéssel, és érdeklődve várom a végső szavazást erről az állásfoglásról. Köszönöm. Én is köszönöm. Loch Piller képviselő következik. Köszönöm, én is szeretnék gratulálni az előadónak a jelentés tervezetért, valamint a kompromisszumokért is. A módosítóink 18 kompromisszumba kerültek bele, kitűnő munkát végzett az előadó. A kompromisszumok egy részét bizonyos javaslatokkal majd írásban fogjuk kiegészíteni a jelenlegi kompromisszumon tervezeteket, tehát kielégítjük, kiegészítjük, és a hontalanokra vonatkozóan szóbeli módosítókat is dolgozunk majd ki. Vannak számos módosítóink, amelyek az emberi jogi jogvédők helyzetét kívánják erősíteni, főleg azokét, akik a szakszervezeti képviselők jogaiért vagy szociális gazdasági jogokért küzdenek a DEVE véleményben is belekerültek ezen elemek, ami pedig a föld foglaló aktivistákat illeti, egy stratégiát szeretnénk kidolgozni a földek kapcsolatos konfliktusok megoldása érdekében. Az embriók jogvédőkre vonatkozóan hangsúlyoztuk, hogy az emberi jogok európai eszköze továbbra is támogatást kell, hogy kapjon, ahogyan eddig, sőt, ezt bővíteni kellene. Préda úr és az előadó is kifejtették, hogy a Nemzeti Humanitárius Joga kapcsolatos külön megbízott kérdésében mi más álláspontra helyezkedünk. Ez persze nem kívánja bagatelizálni a szerepét, hiszen nagyon jó munkát végez, és nagyon sok dolga van a külön megbízottnak, de úgy gondolom, hogy a korábbi jelentése kapcsán már egyetértettünk abban, hogy a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatos különmegbízott feladat rendkívül fontos, ezért az EU szerepét is a multilaterális formokon meg kell erősíteni. Egy további bekezdést fogunk kidolgozni, amelyben az emberi, embercsempészet elleni küzdelmet kívánjuk prioritásra tenni, korábbi viták során, amikor Ukrajnáról beszéltünk, ugye említették, hogy a FIFA világbajnokságra kerül sor, aztán a Bakúi bajnokságra is idén. Éppen ezért a sportszövetségekkel és a szponzorokkal együtt meg kell vitatni az emberi jogok dimenziójáját, az emberi jogok kérdését az ilyen sportrendezvényekkel kapcsolatban és a drónokkal kapcsolatban is dolgozunk ki egy bekezdést, ez kapcsolódik a 2014-es állásfoglaláshoz. Lesznek még módosítóink, de ezek részletezése most túl időgényes lenne, úgyhogy ezt inkább most nem tenném meg. Köszönöm szépen, Korra úr következik. Va bene, abbiamo... Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy ma már az albizottságban, az emberi jogi albizottságban megbeszéltük Páncéni úr jelentését, nagyon jó kompromisszum alap. Lopvirasszony megjegyzéseit illetően tökéletesen egyetértek ezzel mi is támogatjuk azt, hogy legyen még egy személy, aki az emberi jogokat képviseli az Európai Unió számára, vagy nevében. Most pedig rajtam a sor. Mi nem értünk egyet ennek jelentésnek az általános megközelítésével, először is azért, mert véleményünk szerint az Európai Unió nem leszkészhetett meg másokat az emberi jogok kérdésében. A beavatkozó megközelítés az emberi jogok terén nem tetszik, nem tartjuk elfogadhatónak, és azt sem, hogy az Egyesült Államok rossz egy ügynökségeit lemásoljuk, és az emberi jogok helyzetére vetítjük itt Európában. Éppen ezért jó néhány majdnem 28, azt hiszem 28 módosítót terjesztettem elő, mert szerintem sok minden hiányzik innen, például a palesztin nép helyzete, a mexikói eltűntek, vagy például az Egyesült Államok Guantanamo-i bázisán a foglyok helyzete és a Szahara, a Nyugat-Szahara konfliktusa. Az Európai Parlamentnek kötelessége elítélni az emberi jogok megsértését, amelyet Marokkó részéről a szaharaui néppel szemben a megszállt területeken is. Pridaurral ellentétben nem hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amiről nem kellene beszélnünk, hiszen a múltkori ciklusban, az előző ciklusban tudomásom szerint jó néhány parlamenti képviselőt kiutasítottak, amikor megpróbáltak a szaharai, a nyugat-szaharai megszállt területekre látogatni. A parlament egy látogatást is tervezett, hogy a szaharai foglyokat meglátogassa, de erre még nem került sor, mert Marokkó nyomást gyakorolt ebbe irányba. És ugye hazám is aktuális, ott van ugye Hassan Alia, akit hazám Spanyolország belügyminisztériuma, akitől megtagadta a, megtagadta a menekült megtakarta a menekült státusz, holott halára ítélték hazájában, ugye ott van az ENSZ missziója, a Min Russo az um, emberi jogok terén a nyugat-szaharai megszállt területeken, és fel kell gyorsítania a szaharai, a nyugat-szaharai népszavazás megszervezését és a politikai foglyok kiszabadítását a marokkói börtönökből. Bízunk abban, hogy az előadó figyelembe veszi a nemzetközi jog és az ENSZ keretét, hiszen ez a parlament nem szabad, hogy a marokkói menetrendet kövesse és kétoldalúvá változtassa ezt a konfliktust, mondván, hogy Marokkot és Algéri, Algériát érinti csak ez. Holott egyértelmű a nemzetközi jog szempontjából, hogy a nyugat-szaharai nép képviselete jogszerű. Marokkó ugyanis egy megszálló hatalom, és ott van a Nyugat-Szahara, amely megszállt terület, ők az érintettek, úgyhogy nem akarók cinkostársak lenni az emberi jogok megsértésében. Azt hiszem, hogy következetesek kell, hogy legyünk, és tisztelben kell tartsuk a nemzetközi jogot. Most pedig milyen munk kollega kap szót. Az előadóval hosszú éveken keresztül dolgoztam együtt itt a parlamentben, és a tematikus megközelítésével is egyetértek. Azt hiszem, hogy Préda úr ezt a megközelítést követte, és ha jól értettem, akkor Hauit úr a szocialista koordinátor is. Rövid módosítókat terjesztettem elő, amelyek összhangban vannak ezzel. Szerintem következetesek kell, hogy legyünk, hogyha az előadó egyébként észszerűen egy adott megközelítés mellett voksol, akkor ezt nem lehet különböző földrajzi hivatkozásokkal összekeverni, mert ezek vagy minden országra vonatkoznak, ahol felmerül az emberi jogok megsértése, vagy ezek nem tiszteletben tartása, már pedig ugye itt majd, hogy nem 200 országról beszélünk, vagy akkor eltorzul ez a jelentés, amely csak bizonyos területeket fog kidomborítani, és beárnyékol majd másokat. Éppen ezért arra kérném az előadót, hogy legyen következetes a tematikus megközelítésével. Ha pedig nem, akkor nagyon körültekintően járjon el, mert egy ilyen lényeges témában, mint az emberi jogok, amely számos kényes politikai kérdéssel összekapcsolódik, nem készíthet el egy olyan jelentést, amely kiemel majd bizonyos országokat. Azt hiszem, hogy ez megvonná a legitimitástól ezt a jelentést, a komolyságát elveszíteni. Holott ugye említette kezdettől fogva, hogy a tematikus megközelítés a célja. Gomes asszony. Úgy gondolom fontos valóban, hogy ez éves jelentés megfogalmazódjék az emberi jogok tárgyában Azért is, mert ez egy módja annak, hogy emlékeztessük kormányainkat arra, hogy konzisztensen kell viselkedjenek, és koherens módon az emberi jogok ügyében, a külpolitikáikban is, meg a belpolitikákban is. Köszönöm Panzeri úrnak az erőfeszítést, meg a munkáját. Kiváló alapot nyújt ez és minden módosítót igyekezett beépíteni, amelyet képviselőtársaim és jó magam beterjesztettünk. És azt is értem, hogy eh, törekszik arra, hogy, hogy, hogy észszerűsítse az egyes irányokat. Ám úgy gondolom, hogy az emberi jelentés lehetne, hogy is mondjam, Tehát anélkül, hogy konkrét emberjogi helyzetekre utalna, meg lehetne úgy is írni. Én egyike voltam azoknak, akik a Nyugat-Szahara tárgyában módosított terjesztettem be, mert itt egy nagyon súlyos emberjogi problémát látunk, mert nem csak emberjogi probléma, de az is, világosan, és szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy az első cikke a civil és politikai jogok nemzetközi és a gazdasági és kulturális jogoknak az egyezményében az első cikk az önrendelkezés joga, ez az emberi jogi jogrendszer egyik fontos dokumentuma első cikke, az önrendelkezés joga, amely egy emberi jog, amelyet megsértenek, és amely miatt az egyén jogai sem érvényesülhetnek. Azért mondom, mert azok, akik Marokkó barátainak tekintjük magunkat, nem kéne, hogy abszolút asztallá söpörjük, engedjük söpörni ezt a gondot. Bizony ezzel foglalkozni kell Marokkónak az ENSZ keredei között. És egyáltalán fogadom el a tagállamok azon álláspontját, hogy nem is érintek ezt az ügyet, hogy nehogy megzavarják marokkóbeli barátainkat. Ez abszolút inkonzisztens eljárás, nem csak, hogy a emberi jogokhoz nem illeszkedik, hanem a nemzetközi joghoz sem. Ezért kell újra és újra felvetni Nyugat-Szahara ügyét. És ha van még ilyen hely, akkor az a foglalkozni kell. Persze azt is tudom, milyen nehéz volt kiutazni Nyugat-Szaharába, a nyugat-szaharai börtönökbe. Én tagja voltam annak a delegációnak, amely nem parlamenti delegáció, hanem frakció delegáció, amely kijutott Nyugat-Szarába. Megpróbáltuk a börtönben levőket, a rabai börtönben meglátogatni, és nem engedték. Nem tudtuk meglátogatni ezeket. Lajonban ugyan egy börtönbe eljutottunk, de nem tudtunk beszélni a fogva tartottakkal, ami abszolút elfogadhatatlan. Úgyhogy nem nem jó szakpolitika ez, nem jó azt mondani, hogy eh, mivel barátai vagyunk Marokkónak, nem említjük ezt a dolgot. És az emberi jogi mandátum fényében is, azt hiszem, hogy teljesen helyén való, ne adjuk fel, minden frakció vállalja maga felelősségét, szerintem nem folytathatjuk azt, hogy elbújjunk a nyugat-szaharai emberjogi probléma elől, amely persze kapcsolódik az önrendelkezés jogának érvényesítéséhez, amely Nyugat-Szaharában is érvényes kell legyen. Köszönöm szépen, Gomes asszony, most pedig Ricardo Szerinek szeretném megadni a szót a külügyi szolgálattól. Thank you, Mr. Chairman, also from, from our... Köszönöm, elnök úr. Ami minket illat, illet, rövid, de erőteljes támogatás, ami a jelentést illeti, rendkívül célra törőnek tartjuk, és tökéletesen egyet értünk azzal a megközelítéssel, eh, amelyet Páncéni úr képvisel a tematikussal. Ahogy ő is említette, nagyon fontos pillanatban született meg ez a jelentés, nagyon aktuális kérdésről van szó, ugyanis egyrészt a jelenlegi akcióterv végrehajtásának végén, az emberi jogok és a demokrácia területén született, illetve egy olyan folyamat elején, amely az új tevékenységekre irányul a jövőben. Úgyhogy ezért rendkívül hasznosnak, értékesnek tartjuk ezt a jelentést, a javaslatait illetően, és természetesen figyelembe fogjuk venni őket. Néhányat szeretnék csak megemlíteni, hogy általánosságban a külpolitikánk során az emberi jogokat kell középpontba helyezni, de más szakpolitikák terén is, és ezt erőteljesebben kellene tennünk a jövőben. Mindenképpen prioritásunk lesz ez az emberi jogok területén. Rendkívül hasznosnak tartunk egyébként néhány pragmatikus, konkrét javaslatot is, amelyek megfogalmazódnak a jelentésben, ezek pedig a egyes eszközök végrehajtására irányul, hiszen van már egy csomó ilyen eszközünk, amelyekkel az emberi jogokat érvényre juthatjuk a helyszínen, de talán még javíthatunk ezek használatán, és hasznos javaslatokat találunk a jelentésben ebből a célból is. Például az emberjogi dialógus vonatkozásában hogy a delegációk vonatkozásában is ez kerüljön a középpontba, és nyilván a jövőben a parlamenttel együtt kívánjuk alkalmazni ezeket az eszközöket. Hát ennyit szerettem volna elmondani, de röviden tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy 2014-ről nagy valószínűséggel júniusban készül el a jelentésünk, és persze várjuk az önök a jelentésének, a páncéni jelentésnek a végrehajtását az elkövetkezendő hónapok során köszönöm. Köszönöm szépen, Szerion, most az előadója a szó. Rendkívül rövid leszek. Köszönet mindenkinek, az jelentés készültőknek, Hewitt úrnak, kedves szavaiért, ami engem illet. Nagyon jók voltak a feltételek ahhoz, hogy jó munkát végezhessünk, csak egy-két dolgot emelnék ki, ami a Nyugat-Szaharát illeti. És az, hogy említették a tematikus megközelítést. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag ez volt a megfelelő megközelítés, és az árnyék jelentés készítők azt az álláspontot képviselték, hogy kompromisszumra törekedjünk. Nyilván kaptam javaslatokat, és ha nem sikerül megállapodást kötnünk ebben a témában, szerintem ez negatívan befolyásolná az összes többi területet, ahol viszont sikerült megállapodnunk, mert továbbra is szeretnénk a tematikus megközelítés mellett maradni. Ezt ugyan nem mondtuk, de azért el szeretném mondani. Ha jók a feltételek, rendben, ha nem, akkor visszatérünk a tematikus feltételezéshez. Ami a nemzetközi jogokat illeti. Értem a megjegyzéseket és a javaslatokat. Az én véleményem egy kicsit eltér ugyan, mert a jelenlegi külön képviselő mandátumát kiterjeszteni az emberi jogok terén, hát majd a módosító indítványokról szóló szavazás során eldől, hogy mi lesz a döntés. Mind a mellett. Remélem, hogy február 9-én a szavazás eredménye az lesz, hogy a kollégák többsége támogatni fogja majd ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pancéri úr. Akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Február 9-én fogunk Strasbourgban szavazni. Február 2-án lesz a következő ülésünk délután 3 órakor, most pedig eh, a bővített eh, elnökség eh, ülésezik nem sokára 5 perc szünet után.